feljelentést, ezzel lezártuk az említett eljárást. A PP, az EFD és egyéb frakciók kapcsán kaptam egy listát kinevezések a kapcsolatban, ez megjelenik az ülésünk jegyzőkönyvében. Amennyiben nincsen panasz ezzel kapcsolatban a jegyzőkönyv az ülés végéig, akkor elfogadottak tekintjük a jegyzőkönyv.